mely a bizottság nyilatkozata a strukturális alapok és a Horizont 2020-as közötti szinergiák között. Marasz biztos úr kapja meg a szót, hogy szóljon a házhoz. Mrs. President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm önöknek, hogy meghívtak a plenáris ülésre, kifejtsem a strukturális alapok és a Horizont 2020 között és a energiák fontosságáról alkotott nézeteinket. Sajnos azt, hogy nem tudott ma eljönni, engem kért meg, hogy mindkettő nevében szóljak. Már a szinergiákat már a e házban megvitatták, illetve több éve vitatják. A Horizont 2020-as az első olyan kutatási és innovációs keretprogram, amely világosan és kifejezett módon megnevezi szinergiákat a struktúrális beruházási alapokkal. Mi több, a rendelet, amely létrehozta ezeket az alapokat, a szinergiákat óhajból ö, egyfajta kötelezettséggé alakította a mostani programokban, a intelligens specializációs programokban. Úgyhogy a szinergiák valóban a figyelem terében vannak most. Arra nem kell önöket emlékeztessem, hogy ezek a szinergiák miért olyan lényegi fontosságúak, hisz minél több ilyen szinergiát tudunk elérni a strukturális alapok és a Horizont 2020 között, annál nagyobb hatást várhatunk a munkahelyteremtés, gazdasági növekedés és beruházások tekintetében az alapokból minden szinten, tagállami, regionális, európai szinten egyaránt. Az EU bizottság szolgálatai nem régiben publikáltak az ITRE és a Regi Bizottságok között egy brosúrát, amelynek címe az EU alapok együttműködése a munkahelyteremtés és gazdasági növekedés mentén. Ez a brosúra nagyon sok konkrét példát hoz fel a e szinergiákra, és megmutatja, hogy mi a, milyen potenciál rejlik ezekben a román versenyképességi operatív programról, vagy a Nordrhein-Westfalen innovációs programról, vagy a közös portugál-spanyol nanotechnológiai laboratórium, vagy a extrém könnyű infrastruktúrál építés Románia, Magyarország és Csehország között, vagy a bónuszprogram a Balti tenger térségében. Egy másik kézzelfogható példája a szinergiáknak új, egy új sikeres eszköz a kiválósági pecsét, amelyet olyan projekteknek adunk, amelyeket a KKV eszköz és Horizon 2020-as támogatásával sikerült végrehajtani, és amelyek sikerrel jártak abban a nagyon versenyképes értékelésben, amelynek alávetettük, de amelyek mégsem tudtak támogatást kapni a költségvetésből. Ezek a magas minőségi projektek ilyenkor alternatív finanszírozást is kaphatnak tagállami és regionális szinten, Mióta elindult novemberben ez a kezdeményezés, minden várakozás felül múlt a sikere. Krecú kollégám és jó magam több mint 3200 ilyen kiválósági pecsét szerzést írtunk alá. Minden, szinte minden tagállamból érkeztek ilyenek, és mindeközben több mint száz finanszírozási hatósággal jöttünk kapcsolatba, akik egyrészt a kohéziós, másrészt a kutatási oldalat képviselve mozgostották a forrásokat, és működtek együtt olyan intézkedések létrehozásában, amely ezeket a javaslatokat, a kiválósági tehát nyert javaslatokat támogatják. Hatalmas erőfeszítések történnek tehát annak érdekében, hogy a Seal of Excellence pecsét, illetve az állami támogatások szabályai közötti diszkrepanciát leküzdjük. Ez már majdnem megoldódott, úgyhogy nincs itt már szűk keresztmetszet van, van még egy, aztán egy platform, amelyet a bizottság állított fel, annak érdekében, hogy a tapasztalatok cseréjét megkönnyítse, és a kölcsönös tanulás segítse, hogy célspecifikus igényeket felmérjünk, és a végrehajtásban segítsük a, a feleket. A Seal of Excellence kiválósági pecsét az egyik fő eredménye ennek az évnek, és egy tökéletesen váratlan nagy siker. A kérdés azonban az, hogy ö, mit tehetünk még, hiszen van még tennivaló, hisz a szinergiák egy kicsit olyan úgy festenek, mint a, az egyszerűsítési eljárások, folyamatos munka sosem ér véget, folyamatosan másképp és többet kell próbálnunk. Így a jövőről beszélve most, nyilvánvalóan javítani kell, és jobban kiaknázni a már működő szinergiákat, például a Seal of Excellence hozzákapcsolva a 2020-as többi részéhez, szélesítve, vagy a Marie Curie akciók, cselekvések tekintetében, valamint be kell kapcsolni egyre több felet a szinergiák kiaknázásába. Arra a kiváló munkára alapozva, amelyet már a Clean's Sky programban elvégeztek, és amely az ő projektjeik hatását fokozza a regionális érdekekhez igazott igényekkel. A Clean Sky olyan modell, amelyet más GTI-ok is követhetnek. Azonban most hagyd szóljak néhány olyan pontról, amelyet Krecu asszony szeretett volna az önök figyelmébe ajánlani. Az intelligens specializációs stratégiákból szeretnék kiindulni. Ezek a stratégiák azért szükségesek, hogy az RDF forrásokat és a Horizon 220-at összekössék, és aktívan bevonják a különböző szereplőket, akik a Horizon 2020 projektekkel sokkal többet tudtak elérni. A kutatási innovációs stratégiákat ezzel alakítottuk az intelligens specializációban. A bizottság a tagállamokat és régiókat az intelligens specializációs stratégiákban segíti. Az intelligens specializációs platformon keresztül, amelynek központja Spanyolországban, Szevélyában van. Ennek háromféle célja van. Felsor, felgyorsítani az intelligens specializációs stratégiákat, elősegíteni az országok közötti együttműködést és a régiók közötti együttműködést, és harmadszor, hogy tematikus, intelligens specializációs platformokat hozzunk létre. Ezek közül hármat láttunk már létrejönni, az egyik az, Intel, az energiainnovációval kapcsolatosan, a harmadik a modernizációval, a harmadik pedig az agrifood, vagyis az élelmiszeripari mezőgazdasági ágazattal kapcsolatban. Ezek a meglévő strukturális alapok hatékony felhasználását segítik elő a 2020-as Horizon program felhasználásával és az FC-ből származó magánforrások bevonásával. A platformokra épülő megközelítés jó példát követ, amelyet a Fandart eh, kezdeményezés indított el, hogy 30 eh, regionális kormányzat között eh, az innovációval kapcsolatosan együttműködés induljon be konkrét értékláncokon keresztül, hogy összehozzák a vállalkozásokat és a kutatási szereplőket. Az intelligens specializációs beruházásokra összpontosul mindez a megfelelő platformon, elősegítve a vállalkozások részvételét ebben, és a kiválósághoz vezető lépcső, vagyis a Stairway to Excellence projektben van egy kísérleti program, amely bizonyos tagállamokat céloz, a Horizont 2020 menedzsment eszközeit is tartalmazza ez, bevonva a vállalkozásokat, kutató intézeteket, nemzetek közötti együttműködést elősegítve az országok között. 11 tagállami rendezvény már megszerveződött, és majd más tagállamokra is kiterjed ez a program. Stephen Covey mondta, mindig, hogy a szinergia mindig jobb, mint a te megoldásod, vagy az én megoldásom, ez a mi megoldásom Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát, nagyon kíváncsian várom. Köszönöm szépen, még mielőtt Taylor úrnak megadnám a szót, elmondanám a kollégáknak, hogy kifutunk az időből, és ha így folytatjuk, akkor 11 óra 20 perckor végzünk, ezért eh, nem tudok kékkártyák kérdéseket elfogadni, eh, viszont spontán felszólásoknak helyt adok majd. Elnök asszony, biztos úr. Azt gondolom, hogy a közös állásfoglalás, a eh, szinergiák tárgyában a struktúrális alapok és a Horizon 2020 között az innováció tekintetében nagyon fontos jelzést ad. Lényegében egy új MFF-ről szóló vita előcsarnokában vagyunk, és egyfajta válasz is ez arra a kérdésre, hogy mit tesz Európa, mit tehet Európa az állampolgárokért, mit tehet az innovációért, a gazdasági növekedésért. E tekintetben a mai vita nagyon fontos kiinduló pont, és nem egyfajta technikai költségvetési kérdés. Tudnék, az innováció óriási fontosságú a, társadalmi fejlődés, a gazdaság és Európa előrejutása érdekében az innováció tekintetében az elmúlt években ö, csökkentettünk támogatásokat, más ö, súlypontokat helyeztünk el, és ez bizony ö, ennek keserűen sokan megfizették az árát. Ezért olyan fontos ez a mai vita, hogy belássuk, hogy a problémák ről ugyan évekről lehet, évekig lehet vitázni a, a, a források elosztásáról, ám nem oldhatóak ezek meg ha nem tudunk egy strukturális kérdést megoldani, ha nem tudjuk a strukturális alapokat az úgymond régi iskolából tovább léptetni egy új elosztási rendszerbe, pénz, pénzrendszerben az innovációt segítve. Ezért az innovációs tanács lehet, hogy a jövőbe irányuló vita egy fontos iránymutatója lehet, nem szabad lebecsülnünk ezt. Adam Cabezon. Cabezon asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 3%-os GDP arányos ráfordítást kívánják elérni 2020-ig. Gazdasági szempontból ezt elosztották az alapok és a Horizont 2020 között. Tudnunk kell, hogy hogyan fogjuk ezt elérni, ezt a célt, és ezt a tagállamoknak milyen jó gyakorlatokkal fogják illusztrálni. Nem lenne szükséges állami támogatásokat nyújtani az alapból a Horizont 2020 problémáinak megoldása érdekében, és nem szükséges egy másik intézkedés, hogy az intelligens stratégiákat meg lehessen valósítani. Az magán és állami források összevonásával. Ezeket az irányvonalakat talán egy közleményben volna érdemes tisztázni. Macsics. Tomásics asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ECL frakció támogatja a szinergiát a strukturális alapok és a Horizont 2020 között, azzal a célral, hogy hozzáadott értéket teremtsünk és maximalizáljuk a befektetések hatását. A Horizont 2020 egy nagyon fontos program az európai gazdaság jövője szempontjából. Az a célkitűzése, hogy a tudományban a kiválóságot felhasználja, átalakítsa, igazítsa ezeket az új kor kihívásaihoz, és az uniót a jövőbeni sokokkal szemben ellenállóvá tegye. Csalódtam egyébként, hogy a Horizont 2020-ból forrásokat irányítottak át a Juncker befektetési tervbe, amely aztán nem hozta meg a várt eredményeket. Remélem, hogy az ilyenfajta gyakorlatok megszűnnek a jövőben, mert ezek a Horizont 2020 eredményei társák alá drámai módon befolyásolva a program hatását. Az Európai Unió világosan megfogalmazta a prioritásait és a hosszú távú programok, amelyek a kiválóságot és az innovációt támogatják a tudományban és a gazdaságban, elsőbséget kellene, hogy élvezzenek a rövid távú politikai tervekhez képest, mert ezek egyébként is eléggé instabil lábakon álltak. De a kohéziós politika ebben a pénzügyi időszakban nem kell, hogy felhasználódjon a Horizont 2020-ban, mert ez meg egy újabb fontos területet ásna alá az Európai Unióban. Köszönöm. Van ember következik, két percre. Köszönöm, elnök asszony. Európa sok pénzt kell, hogy investáljon az innovációba, annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés beinduljon és új munkahelyeket teremtsünk. Ám a tény az, hogy Európa lemaradt a világ többi részétől a fejlesztésbe, kutatásba tett pénzek, források és arányát tekintve. Az európai költségvetést ezért lehető leginkább ez irányba kell forgatni. Ez az üzenet Juncker elnök beszédéből, amikor az Európai Unió állapotáról beszélt, az európai beruházások hatásának növeléséről beszélt a kutatásfejlesztésben, és Krecu biztos pedig a minőségi kutatás kiválóságának erősítéséről beszélt. Ugyanakkor mindez csak írott szó maradt, a gyakorlatban túl kevés cselekvés történt, az megígért hatásokat nem látjuk még. Bár a papíron nagyon sok lehetőség mutatkozott, ám a gyakorlatban nem látom ezek kibontakozását. Tehát a Horizon 2020 és és beruházási alapok ö, szinergiáját ö, valóban ki kéne használni a nagyra törő projektek finanszírozására azt szeretném az Európai Bizottság ezt egyszerűbbé tenné konkrét rendelkezések és intézkedések révén, és ezt nem csak Brüsszelből találnánk ki, hanem szakértők bevonásával. Minél több ilyen hozzáadott értéket meg az Európai Unió, annál jobb. Nem öncél ezen alapok működtetése, hanem a meg a lehető legjobban kell felhasználni, ez a feladat a következő évben, hogy a kutatásba, fejlesztésbe, innovációba úgy fektessünk be pénzeket, hogy az valóban hatásokat okozzon, és növekedjen a gazdaság, jöjjenek létre munkahelyek. Merci. Omázsé úr következik egy percre. Köszönöm szépen, biztos úr. Már elég régóta kérjük ezt a szinergiát a strukturális alapok és a Horizont 2020 között de nekünk egyébként is arra kell figyelnünk, hogy a kohéziós alapelvek megmaradjanak, és a kevésbé fejlett régiók, a periférián lévő régiók ne veszítsék el ennek az alapnak az előnyeit, a, a Horizont 2020 előnyeit sem. Támogatnunk kell a kicsi projekteket is, a kevésbé fejlettebb régiókat is, és mindenkit, akinek nehézsége van abban, hogy a Horizont 2020-hoz hozzáférjen. A túl nagyméretű programokkal is nyilván program lehet, ny- probléma lehet, nyilván az összetettség is gondokat okozhat, és az a véleményem, hogy a szinergia azt is jelenti, hogy egyszerűsíteni kell, tehát várjuk a munkacsoport újra folytatott munkáját, amelyet a bizottság elindított. Köszönöm szépen, másfél percre Meregál kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértünk a szinergiák elképzelésével, ez nagyon pozitív gondolat, de a két koncepció, a kohézió és az innováció egymástól külön utakon jár, és nagyon jó dolog, hogy a kiválóságot kívánja elérni a bizottság. A kohézió gyakran fogja lett a súlyos szociális problémák megoldására irányuló erőfeszítéseinknek valós eredmény nélkül. Egy kicsit olyan ez, mint egy utasok nélküli repülőtér, A bizottság eh, szeretné áttörni ezeket a határokat, és eh, olyan programok között szinergiát teremteni, amelyek a régió közötti konvergenciát eh, célozzák. De azért tudni kell, hogy milyen eszközökkel lehet elérni ezeket a célokat, és el kell kerülnünk, hogy visszalépés legyen, ez az egyébként legitim keresés a különböző programok végrehajtásában, az támogatások juttatásában. Hosszú távú programokra van szükség. Köszönöm szépen az elnök közbevágott. Köszönöm, Merevel úr, nagyon gyorsan. Már Meregel nagyon gyorsan beszélt, ez, az én, ez a tolmácsok számára már nagyon gyors volt, és így a többiek sajnos nem értik. De Mátó asszony. Köszönöm, elnök asszony. A Horizont 2020 és a strukturális alapok közti szinergia hasznos lehet, de nagyon világosan kell fogalmaznunk a tekintetben, hogy hogyan is valósítjuk ezt meg. A, a, fontos a régiók igényeire reagálni, és nemzeti szinten, illetve regionális szinten osztják meg a tagállamok ennek a kezelését. A Horizont 2020 viszont a kiválóság támogatását jelenti, a különböző alapok tehát más célt szolgálnak, és lehet, hogy egy régió mondjuk 7 évre támogatást kap, a Horizont 2020 támogatásokat viszont aláássák, és nagyon vigyázni kell, hogy milyen támogatás kap, milyen, milyen projekt kap támogatást, és aztán mi történik mondjuk egy operatív programban fel nem használt forrásokkal, át lehet -e ezeket irányítani egy kiválósági programba, amely mondjuk nem kapott támogatást a Horizont 2020-ból. Ez egy olyan kérdés, amit fel kell tennünk, de kollégák, érdemes azért arra odafigyelni, hogy az Európai Unió egy kicsit furcsán jár el, hogy 2,2 milliárd eurót von el a Horizont 2020-ból, ezt átirányítva a Juncker tervbe, és meg sem felelnek ezek a célok a, a kohéziós politikának, illetve az eredeti célkitűzéseknek. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy milyen irányt vesz Európa. Itt mindig két sebességet látunk, vannak a fejlettebbek, és vannak a kevésbé fejlettek, úgyhogy nem lepődünk meg akkor, hogyha látunk bizonyos népeket, nemzeteket, akik fellépnek az Európai Unió ellen, és gyakorlatilag magának az Európai Uniónak az ötletét is elutasítják. Köszönöm szépen, Fannister, hogy másfél perc. Köszönöm elnök, asszony, biztos úr, köszönöm, köszönöm a jó példákat, amelyeket elmondott, ám lehetne jobban, kell is jobban csinálni a szinergiát a Horizont 2020 és a többi alap és eszköz között. 90%-a tudnak a Horizont 2020 beruházásoknak a régi tagállamokban megy, még 80% az európai strukturális alapoknak az új tagállamokban valósul meg. Ez két egymástól különálló, fontos alap, úgy tűnik más helyen, máshol működnek, világ választja el őket, és ez nem jó. Mint hogy az sem, hogy nagyon sok fiatal megy el a régi tagállamokba, és a gazdag régiók profitálnak ebből, a többi stagnál, holott a jó területi kohézió volna az Európai Unió célja. A Brexit mutatja, hogy mi lehet a következmény annak, hogyha szétválnak így a világok. A gazdag város, például London, illetve a lemaradó vidéki területek, a, a, a bányászat ból kiszegényedett területek. Hát az ilyen, e, e, e, ezért fordítanak hátat az emberek Európának. Ezért kell a midterm review-t arra használni, hogy új innovációk szempontú és tudás alapú irányba vigyük Európát, egész Európát. Erre van lehetőség. Az eszi alapok és regionális alapok 60 milliárd eurót kínálnak az okos specializációra, azok tudás alapú projektekre. Robert Medellin a Mission to Innovate ö, munkájában egy teljesen új együttműködési formát mutat be. A mi állásfoglásunk ez irányba kell, hogy tovább húz az európai innovációt. Kérdés, a tanács ö, milyen, mikor lép majd, és mi lesz a következő lépése? Köszönöm. Kollégák, mindenkit emlékeztetek még egyszer, hogy a kékkártyás hozzászólásokat nem tudom engedélyezni az idő megszorítás miatt ma este. Kocolino kollégának adom meg a szót egy percre. Sí, grazie, commissario. Köszönöm, Elnök asszony, biztos úr, hát nyilvánvaló, hogy egy olyan politikáról van itt most szó, amely már most cselekszik, de korlátozott forrásokkal. A strukturális alapok programozva vannak, 100 milliárd euró befektetésről van szó, és a kutatás és tám- innováció támogatásáról, és 80 millióról a, milliárdról a Horizont 2020 esetében, itt azt, ez azt jelenti, hogy megerősítjük a befektetéseket, az innovációt, és dolgozunk a vállalkozásokért, de a startupokért, a fiatal vállalkozásokért és az állampolgárokért. A téma, amiről ma beszélünk, egy konkrét téma, és talán érdemes lenne egy picit részletesebben megvizsgálni az elkövetkezendő hónapokban és években azt, hogy ez a két alap hogyan hat egymásra, és talán érdemes a jövőjükről is elgondolkodni, olyan feltételeket teremteni, hogy jobban kiegészíthessék egymást, a két valóság, a két alap jobban támogathassa egymást. Például hogyan lehet azokat a cégeket, vállalkozásokat támogatni, amelyek nem tudnak hozzájutni a strukturális alapokhoz és a regionális támogatásokhoz. Köszönöm. Egy perc Krasznodebszki úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti szinergia célja az, hogy lehetővé váljon bizonyos tagállamok számára, hogy tudományos kiválóságot érjenek el ezen alapok felhasználásával. Ezt a célkitűzést nem sikerült megvalósítani. Kelet és Nyugat-Európa között a megosztottság eh, növekszik. 13 tagállam csak 5%-át kapta meg a Horizont 2020 költségvetésének. Ha valódi szinergiát akarunk, akkor a tagállamok szintjén kell eh, lépnünk, illetve a bizottság szintjén. A bizottság fogadja el az állami támogatás szabályait, az audit és egyéb eljárások előírásait. A társfinanszírozási mérték más a strukturális alapoknál és a Horizont 2020-nál, és vannak más különbségek is. Például, hogy a pályázatok nyelve hogyan alakul. Az Európai Bizottság nem igazította ki eljárásait, és az eljárás nem működhet jól, mert a strukturális alapok és a Horizont 20, 2020 között divergencia van. Egy percben Verint asszony. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Az állásfoglalásom előttünk van jó példa arra, hogyan tudnánk hatékonyabban működni. Jó lehetőség arra, hogy a szinergiákat a struktúrális alapok és a 2020 között elmélyítsük és kiaknázzuk. Nagyon elégedett vagyok az a tény felett, hogy a mai szöveg a programok integritását nem érinti, hanem inkább a komplementaritás irányába megy. A Horizont 2020 a tudományos kutatást a kiválóság alapján támogatja, ám a költségvetése nem elégséges arra, hogy minden ígéretes projektet támogasson. A Seal of Excellence viszont arról gondoskodik, hogy a strukturális alapok könnyen ö, támogathassanak, megtalálhassanak és támogathassanak ilyen projekteket. Ez a szinergia jó példája. Nekem személyesen nagyon fontos, hogy a KKV-k is használt lássák ennek, és ezért az administratív korlát, terheket korlátozni kell lehetőség ez arra, hogy a tudományt támogassuk, az innovációt ösztönözzük, és ezáltal a jövő társadalmának jólétét és lehetőségeit bővítsük. Köszönöm szépen! Etheridge úr nincs a teremben, így aztán most azon a Buzek úr kapja meg a szót másfél percben. Mr. Buzek. Buzek úr parancsoljon. Pani Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A Horizont 2020 középtávú felvizsgálása, illetve a 9. keretprogram felővizsgálata is sorra kerül. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan költjük el a forrásokat a Horizont 2020-ban és a strukturális alapokban. Különösen a Horizont 2020 esetében figyelembe kell vennünk a különböző országok közötti különbségeket, illetve a fontos befektetésekkel, beruházásokkal is foglalkoznunk kell. Ezeknek hatékonyaknak kell lenniük, ugyanakkor az európai kutatási térséget is ki kell teljesítenünk. Két példát mondanék arra, hogy mit lehet tenni. A Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti kompatibilitás szükséges, állami támogatás például lehetséges a strukturális alapokban, de a Horizont 2020-ban nem. Az intelligens specializációt a strukturális alapokban lehet használni, de a Horizont 2020-ban nem. Vagyis a minőségi, a kiválósági pecsét nem működik olyan jól, ahogyan működhetne. <clears throat> Végül pedig Fontos, hogy kutatási hálózatot hozzunk létre az új tagállamok számára. A szinergiákkal a hiányosságokat pótolni tudjuk. Tolja Köszönöm. Biztos úr egyetértek önnel, és a javaslattal is az innovációval kapcsolatban. Tudjuk, hogy mostanában a hat, az európai erőforrások hatékony felhasználásáról szóló szavak nagyon fontosak, különösképpen a strukturális alapok, a Horizon 2020 esetében a szinergia, a koncentrálódás a prioritásokra, és mondjuk azt, hogy a, a közös hatás, és az, hogy egy adott projekt használhasson fel forrásokat különböző programokból, de hát nyilván a mi feladatunk, hogy ezt a kapacitást megteremtsük, hogy együtt lehessen felhasználni ezeket a forrásokat. Legyen szó egy területi fejlesztési projektről, vagy egy digitalizációs projektről, vagy az ipari kutatásról, vagy kiváló technológia kifejlesztéséről, és így tovább. És befejezem, ahogy mondta kollégám is, ezek az új utak vagy prioritások, nagyra becsüljük, hogy ezek megjelennek, de nincs elég kompetencia a megvalósítással kapcsolatban, tehát egy picit több technikai segítségnyújtásra van szükség, a jó gyakorlatok megosztására, és segíteni kell mindenkit, hogy ebbe az irányba tudjon elmozdulni. Köszönöm. Köszönöm. Egy percet kap Mihály Lova kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor az szinergiákról beszélünk, és arról, hogy milyen problémák merülnek fel a strukturális alapok és a Horizont 2020 között, tulajdonképpen arról, van, arról beszélünk, hogy a koordináció hogyan működik az Európai Unió politikái között, az Európai Unió területén belül. Ez a fajta eszmecsere megmutatja, hogy mekkora szükség van erre a szinergiára, hogyha több befektetést és növekedést szeretnénk látni. Ugyanígy, amikor erről a szinergiáról beszélünk, nem korlátozhatjuk ezt az eszmecserét az Európai Bizottságra. Mindenkinek több szintre kell odafigyelni, nem csak a bizottságra, hanem a területi szintekre, a tagállamokra, ahol ezeknek a szinergiáknak meg kell valósulnia, és a kommunikációra is a különböző projektek között. Mi konkrét eredményeket szeretnénk látni, például új munkahelyek teremtését és jobb gazdasági növekedést, ez a célkitűzésünk. Köszönöm szépen. Másfél percre, Vászárszel úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A bizottság elméleti iránymutatásokat ad a szinergiák kialakítására a beruházási alapok és a Horizont 2020 program között. Ezek az alapok sok pénzt osztanak ki, de nem a mennyiség számít, hanem a jó kezelés, amelynek a célja, hogy a különbségeket felszámolja a térségek között. A kiválóságot próbálják szolgálni az intelligens specializáció területén, és paralel, eh, illetve egymást követő programokat képzelnek el megvalósítani. A stratégiai alapokból és az beruházási alapokból eh, folyosított források a gazdasági tevékenységeket kívánják ösztönözni. Másrészt a kis és középvállalkozások szerepe nagyon fontos a céljaink elérésében. Európa, a mi Európánk több KKV-re van szüksége, innovatív eh, KKV-kre, nem csak Brüsszelben és eh, Berlinben, hanem eh, a Kanári-szigeteken vagy Murciában, más régiókban is. A helyi vállalkozások támogatására is szükség van a tudás alapú társadalomnak sokkal többre van szüksége, mint az eddig intézkedések. Biztosítani kell az európaiak számára, hogy egyetlen eurót sem pocsékolnak el bürokratikus célokra, és a források közötti, alapok közötti szinergiák a kitűzött célokat fogják szolgálni. Köszönöm. Köszönöm, Bostináró úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Szeretném megköszönni önnek, hogy az Eli projektet megjelentette. Nem csak azért, mert ezzel aztán arra ösztönött, hogy teljesen megváltoztassam a beszédemet, hanem azért is, mert ez valóban egy sikertörténet Európában, ahol a szinergiákat, a strukturális beruházás alapok és a Horizont 2025 sikerült kiaknázni, és egy csodákra volt képes. Az extra könnyű infrastruktúra projektet most Magyarországon, Csehországban és Romániában közösen viszik. Ez a projekt nem csak a legnagyobb és a legfejlettebb és komplexebb kelet-európai ilyen típusú fejlesztés, hanem a legfejlettebb az alapkutatás tekintetében is világszerte. Ez Európa jövőjét megváltoztathatja, Európa ezáltal a magas, a nagy lézerrendszerek tekintetében vezető szerepet játszhat. A romániai rész több mint 600 kutatót fogad be az összes EU tagállamból és, a, és az EU-n kívülről is. És ez a CERN-hez hasonló projekté alakul. Ezért üdvözlöm a szinergiát, és igen, hazámban, ha a szinergiáról és az Európai Unióról beszélünk, az jó, mert végre van egy kézzelfogható példánk. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, és most másfél percben Rübig úr szó. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Génész asszony. A STOA bizottságban a te, tudományos opció értékelés munkájában 2050-ig értékeljük a következő generációs kutatási projekteket, azt hogyan tudjuk a beruházásokat erősíteni, a spin-offok, a gyorsítás tekintetében. Európa szerintem jobban kell teljesítsen. Nem az a jó, hogy arról vitázzunk, hogyan tudunk mindenkinek szegénységet juttatni, hát ehhez nem kell semmit tenni. A 2020, a Horizon 2020 és a strukturális alapok azonban egy olyan különleges mozaikot kínálnak, amely alapján új munkahelyeket lehet teremteni, új jólétet, ha megfelelő módon rendezzük össze ezeket a mozaik kockákat. Egy globális világban élünk, és a, a világon működő think tankek azon gondolkoznak, hogyan segíthetjük azokat, akik magánvállalkozók akarnak lenni, akik első munkahelyet hoznak létre. A Horizont 2020-as program és abban működő pénzügyi eszközök ebben segíthetnek. És az is nagyon világos, hogy az okos vagy intelligens specializáció nagyon világos módon kell, hogy teremtett munkahelyeket az oktatás, szakképzés kulcsfontosságú szerepet játszhat, és ebben szeretnénk segíteni a bizottságot, hogy ezt új koncepciót kidolgozhassa. Köszönöm, Ajrás biztos úr, amit elmondott. And now for one minute. Köszönöm. Most egy percre Kumpula Mátri kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most a tudományról van szó, amely a jövő megteremtését segíti, a kutatás és az innováció segíti a gazdaságot, rögtön érezteti az előnyeit, és a Horizont 2020 abban segít, hogy Európában egy intelligensebb társadalom alakuljon ki, Hallottuk a digitalizációt, és azt, hogy Európában ez megváltoztatja a dolgokat. Én személyes, meg szeretném köszönni a biztos úrnak a hozzászólását. Nagyon sok szimbolikus dologról van itt szó, de rossz ötlet a Horizont 2020 költségvetését megnyilvánni, mert Európa jövőjét ássuk alá. A Horizont 2020 kapcsán gondoljunk az egyen, kiegyensúlyozásra érdemes lenne a minőségi tudományt, a minőségi tudományos kutatást támogatni. A kohéziós alapok pedig azt a célt szolgálják, hogy a régiók között a különbségeket megszüntessék, a régiókat egy szintre hozzák, és érdemes a különböző programok között is az egyenlő esélyekre gondolni. Az Egyesült Királyság most készül távozni az Európai Unióból. Nagyon fontos tehát elgondolkodni, hogy hogyan lehet az Egyesült Királyságot megtartani a tudomány, az európai tudományos kutatások világában. Bogovics képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Már beszéltünk az Európai Ifjúsági Kezdeményezésről, és a bizottság elnöke beszámolt az FC által elért eredményekről, most pedig a Horizont 2020 és a, a strukturális alapok közti kapcsolatról beszélünk, tehát gyakorlatilag minden eszközről beszélünk, amelyek a szegénység elleni küzdelmet segíthetik, és azt hogy sikerüljön áttörést elérni azokon a területeken, ahol Európa, Európa számára lehetőségek rejlenek. Az intelligens növekedés ugyanúgy valósulhat meg, mint a, ahogy azt a Horizont 2020 támogatja, és hogyha körülnézünk, egy kicsit látjuk, hogy a régi tagállamok a források 95%-át használják, akkor világos ebből, hogy van valami probléma ezen a téren, úgyhogy arra kérném az Európai Bizottságot, hogy támogatást szervezzen, nyújtson az új tagállamoknak, hogy ki tudják használni a kohéziós politikát és a Horizont 2020 kínálta lehetőségeket is, mert egyébként további különbségek és nehézségek lesznek. Rodriguez kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr kollégák. A különböző európai beruházási formák közötti szín, szinergia nagyon hasznos. A tudományba való beruházás a kohéziós politika része. Biztos úr, miért van az, hogy a bizottság a tagállamokat büntetni kívánja a forrásokhoz való hozzáférés területén? azzal, hogy az ECOFIN markában hagyja a kutatások finanszírozást. Sok költségvetési forrás veszett el 2015-ben a kutatástól. Most egy baloldali kormányzat gondolom nem akarja büntetni tovább ezeket a cégeket neoliberális nézetei miatt. Portugáliát büntetik az Ecofinon keresztül. Köszönöm szépen, egy percben Lewandowski úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A színor, szinergia nagyon szép szó. Azt jelenti, hogy összekötjük az erőfeszítéseket, és nem szétszorjuk őket. Európában nagyon különböző szintű az innováció, a gazdasági innováció szintje országonként, és az európai forrásokat is különbözőképpen használják fel az egyes tagállamok. Észak és Nyugat-Európa, valamint Dél és a kohézi és a keleti országok a kohéziós alapokat használják inkább fel. A strukturális alapokat is fel tudnák használni ezek az országok, hogy kutatási projekteket finanszírozzanak. Ezek az új országok azonban szinergiákat használnak fel arra, hogy egyetemeket és vállalkozásokat támogassanak. Ezt jutalmazni kellene. Buda, one minute. Köszönöm, most Buda úr jön egy percben. Da, mulțumesc, doamna președintă. Uniunea Europeană trebuie să fie preocupată. Köszönöm, Elnök asszony, az Európai Uniónak ma sokkal inkább, mint máskor azokkal a mechanizmusokkal kellene foglalkoznia, amelyeknek segítségével az európai szolidaritást kifejezheti, és amelyek segítségével csökkentheti a gazdasági és társadalmi különbségeket az európai tagállamok között. A, az Európai Unió Nak ezen programjai a, a, ezt a kiválóságot képviselik, ezeket az eszközöket, amelyekkel ezt a, ezeket a célokat el lehet érni. Nagyon fontos, hogy a szinergiákat megteremtsék az öt strukturális alap között, de más fontos programok és közöttük is. A kutatásra, az innovációra nagy hangsúlyt kell helyezni, illetve a kis és középvállalkozások fejlesztésére, mert így lehet kézzelfogható eredményeket elérni, és így lehet új munkahelyeket megteremteni. Ebből az is következik, hogy az egyszerűsítés is elengedhetetlen, világos és egyszerű normákra van szükség, pénzügyi szabályokra és átláthatóságra, amelyet az Európai Bizottság megkövetel, és azt is el kell érni, hogy valamennyi tagállam ugyanolyan módon hozzáférhessen ezekhez a forrásokhoz. Most pedig Moldas úr következik. A Horizon 2020-as program az Európa 2020 programot támogatja, a kutatást, a fejlesztést a tagállamokban. 16 milliárdos a költségvetése segíti a tagállamokat, hogy iparukat fejleszék, valamint a körforgásos gazdaságot, amely nagyon fontos elem a finanszírozásban. A program időszaka során a jogi kereteket javítani próbálták, és felülvizsgálni az állami támogatások elképzelését, illetve a KKV-k segítését. Az EU bizonyos tagállamai számára fontos, hogy kutatás fejlesztési forrásaikat növeljék. Köszönöm. Most Jakub Csis úr következik egy percben. Thank you so much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szinergiák kétségkívül nagyon hasznosak, és ez nagyon szép szó is. Én is gyakran használom ezt a kifejezést politikai beszédeimben. Ám itt most azért némi óvatosságra intek. A Horizont 2020-ban kevés a, a forrás, és ha strukturális és kohéziós politikából szeretnénk pénzeket felkutatni ennek kiegészítésére, az nem feltétlenül jó. Az Európai Beruházási Bankra is gondolni kell. A Juncker alap ö, is kell, hogy támogasson olyan fontos projekteket, amelyeket a strukturális alapokon keresztül finanszírozhatunk, és amely az infrastruktúrális fejlesztéseket erősíti az új tagállamokban. Keresjük meg azt a kreatív képletet, amely az, több forrás szinergiát teremti meg, mert nem csak ezt a két forrást kell összehangolni. Az nem lesz elégséges szinergia, és nem lesz elég pénz ott, ahol nagyon-nagyon kell majd. Ferreira kolléga. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A bizottság ma a strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiákról beszélt, de ugyanez a bizottság vezette be az az illegitim szankciókat Portugália ellen, befagyasztották a strukturális alapokat, megbéságolták Portugáliát, Portugáliát, amely a hetedik tudományos keretprogramban nettó befizető volt, és segítette finanszírozni a gazdag országok tudományos kutatásait, ezek között olyan országokait, amelyek most szankciókat sürgetnek Portugáliával szemben tisztáznénk valamit, a portugál emberek szuverének, és nem érdekli őket, hogy mit mond a bizottság, kapnak támogatást az Európai Uniótól, de ez semmi ahhoz képest, amit külföldről kaphatunk, tehát az a zsarolás a bizottság részéről elfogadhatatlan, itt valóban zsarolásról van szó, el kell mondani azt, hogy elég, ebből ez elfogadhatatlan. Novakov képviselő egy percre. Mikrofont kérünk. A képviselő mikrofon nélkül beszél. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Hogyha megnézzük az elszámolást, megnézzük a számokat, akkor látjuk, hogy csak akkor tudunk előrelépni, hogyha egységesen lépünk fel. Tehát a szinergiákat is meg kell teremteni a strukturális alapok és a Horizont 2020 között, mindent egységesen felhasználva tudunk a legjobb eredményekhez eljutni. Mit akarok, el, mit akarok ezzel mondani? A Horizont 2020 a, a 2020-ig tartó költségvetésével komolyan le, komoly lehetőségeket kínál az EFSZ-vel együtt, de nem elég a rugalmasség. Jobban kellene a rugalmasságot megvalósítani és segíteni a finanszírozást, hogyha az eszközök nagyon bonyolultak és merevek, akkor nehéz a felhasználásuk, és a kedvezményezettek nem tudnak hozzájutni az alapokhoz. Tehát a, a hitelek, a pénzügyi eszközök tulajdonképpen ugyanannak a pénznek a másik arcát jelenti. A kérdés mindig az, hogy hogyan tudjuk összekombinálni a programokat, és biztos vagyok abban, hogy a jó gyakorlatok majd meglesznek, és ezeknek a cseréje nagyon fontos. Megadom most a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm valamennyi képviselőnek a hozzászólását. Nagyon intenzív eszmecsére volt, zajlott itt le most, azt hiszem, hogy három okból is. Az egyik az, hogy mindannyian egyetértünk a szinergiák fontosságával kapcsolatban, és abban, hogy ez javítja a tudományos tevékenységet, az innovációt. És abban is egyetértünk, hogy különböző projekteken, eszközökön keresztül sikerült már eredményeket elérni, ezek magukért beszélnek. De harmadsorban abban is egyetértünk, hogy sokkal többet kell még tennünk, folyamatos munka ez, amit nem fejeztünk még be, és csapatmunka is, amelyet együtt kell, hogy elvégezzünk, a parlament, a bizottság, a különböző szolgálatok, a nemzeti kormányok, illetve az állampolgárok részvételével, és ezt továbbra is így fogjuk tenni. Tehát a szinergiákat továbbra is erősíteni kell, a hagyományos keretek közül egy kicsit kilépve gondolkozva, új eszközöket kitalálva akár, amelyek más eredményeket tudnak felmutatni. Úgyhogy én most itt elkötelezem magam, és Krecu biztos is kötelezettségvállal azért, hogy nagyon keményen ezért a célért fogunk dolgozni, hogy többi, minél több ilyen példáról számolhassunk be amelyről itt ma be tudtunk számolni, de ehhez az önök segítségére van szükség. És nagyon örülök mindannak a támogatásnak, amit kaptunk, a kérdéseknek, a hozzászólásoknak, és bízhatnak abban, hogy minden, ami itt elhangzott, a bizottság munkájába bekerül, figyelembe fogjuk ezt venni, és szeretnék ezekért a gondolatokért és javaslatokért köszönetet mondani. Ezek hasonlóak a mi gondolkodásunkhoz, de így gazdagítják a munkánkat, hiszen egy hajóban evezünk. Köszönöm a sok támogatást. Megköszönöm biztos úrnak, ezzel a napi rendi ponttal